We maintain the vote open. Továbbra is uh, nyitva van a szavazás, mert még érkeznek kollégák, a 11-es pontról szavazunk. Everybody have voted. Mindenki szavazott? Gerbrandi úr is szavazott? áldés szavazatokból egyel több van, mint kellene. Jó, a szavazást lezárom, elfogadtuk. Most pedig a következő napirendi pont következik, az egyes légköri szennyező anyagok kibocsátás csökkentése. Görling kollega nő a jelentéstevő, az előadó, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig következik a következő napirendi pont kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján a glifozát jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása. Killönen kollega volt a társelőadó, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva következik a következő napi rendi pont, amely egy szóbeli választ igénylő kérdés elfogadása a transzsír szavak témában. Először a bizottsághoz intézett szóbeli válaszról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva egyhangulag. Most pedig a tanácshoz intézett szóbeli válaszigényő kérdés elfogadása továbbra is a tranzsírsavakról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadva. Votiamo ad... Következik a 15. napi rendi pont. A COP22 Marrakes konferenciával kapcsolatosan először a bizottsághoz intézett szóbeli kérdésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva következik a tanácshoz intézett szóbeli válaszigénylő kérdés Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást, elfogadva. Következik Az élelmiszerek énkezésbe kerülő anyagokról szóló rendelet, a téma, Sáldemóze kollega volt az előadó, mi voltunk az illetékesek, 39-es módosító, kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 42-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik 46-os módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 45-ös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 47-es módosítóra szavazunk mellett ellen tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Szavazzunk a kettes kompromisszumra mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a 61-es módosító, kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 62-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 70-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 75-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 78-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 80-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 76-os módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 77-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 79-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 81-es módosító mellett ellen ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Nem? de elfogadta, ugye, akkor is, hogyha nincs itt a szavazókártyája. Akkor következik a 83-as módosító, szavaz mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. Mindenki szavazott, lezártam a szavazást. elutasítva. Következik a 84-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 86-os módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le 86-os. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 94-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 95-ös módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 96-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a 3A kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 98-as módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 99-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Következik a 116-os, 116-os módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 121-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 115-ös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 114-es mellett ellen tartaszkodás elutasítva. 119-es módosító mellett ellen mindenki tartózkodás elutasítva. 118-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 120-as módosító nem? Ja nem, ez okafogyottá vált, mondja az elnök. A 117-esről kell szavaznunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3B kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 128-as módosító mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 129-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 131-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 133-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 130-as mellett ellen, tartózkodás, ellenőrizzük le. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 132-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 134-es mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 135-ös mellett. Ellen tartózkodás elfogadva. 136-os mellett ellen tartózkodás elfogadva. 137-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 140-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 141-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 138-as mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 139-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 143-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum következik mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a 158-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 166-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következnek a citációk. ezeket mind lefedik. A 11-es következik a prangulum bekezdések közül, az A, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 18-as, a Pétekájnen módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 20-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 21-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a 26-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 32-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 34-es módosító. Nem, ez fogyottá válik. A 35-ösre kell szavazni, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a 37-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 38-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Végső szavazás. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Passiamo adesso al... Most pedig áttérünk a 17. napirendi pontra, a tengeri olaj és gázipari tevékenységekre vonatkozó felelősség, kártérítés és pénzügyi biztosítékok az egyes módosítóval kezdjük, kiszabad mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik az ötös. Itt van egy szóbeli módosítója. Van ellenvetésük a szóbeli módosítóval kapcsolatosan? Nincs. Akkor a szóbeli módosítóval szavazunk az ötös módosítóra mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le. No, i gruppi non... Nem volt mindenki meggyőző. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 9-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 13-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 25-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 26-os módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 31-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 39-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a 46-os Duncan módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 47-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 61-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 62-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a 64-es módosító mellett ellen tartózkodás. A szocialisták mellette szavaznak? Nem értettem. Ellenőrizzük le? Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott. Elutasítva. Következik a tízes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 77-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 82-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 83-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a elektronikus végső szavazás a véleményről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Votiamo adesso. Most pedig a 18-as napirendi pontról szavazunk. A CITES Egyetmény aláíró feleinek 17. konferenciára kitűzött legfontosabb célok, Votiamo l'emendamento. A 17-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 18-as módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a 36-os módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as módosító következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 22-es módosító mellett Die contro? ellen tartózkodás elutasítva. 23-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 25-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig következik a 27-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 28-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 29-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Harminc egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük le. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 30-as módosító okafogyottá válik. 32-es módosító következik, de ez is pillanat, mondja az elnök. Igen, kell rá szav... Nem. 32-es is okafogyottá válik, 33-asra szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Sull'emendamento. Ami a 34-es módosítót illeti. Van egy szóbeli módosítója az EPP részétől. A következő a szöveg, listed in appendix 1 or 2. Ci sono... Ezzel eh, a szobeli eh, módosítóval kapcsolatban van-e van valakinek ellenvetése? Nincs. Akkor ezzel a szóbeli eh, módosítóval szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Votiamo l'emendamento. Következik a 35-ös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 38-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 42-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 43-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 44-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 45-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva. 46-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 47-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 48-as módosító mellett ellen tartaszkodás elfogadva. 49-es mellett ellen tartaszkodás ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik az 50-es módosító mellett ellen tartaszkodás elutasítva. 51-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 52-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 55-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 54-es két részben, első része szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Következik az 56-os módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 57-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 58-as mellett ellen tartózkodás elfogadva 59-es mellett ellen tartózkodás elfogadva 60-as mellett ellen tartózkodás elutasítva 61-es mellett ellen tartózkodás elutasítva 62-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 63-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 64-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 65-ös mellett ellen ellenőrizzük le. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítva. 32-32. Következik a 66-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 68-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 69-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 70-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 71-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 72-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 73-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 74-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 76-osra szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következik a 67-es módosító mellett ellen tartaszkodás elfogadva. 79-es mellett ellen tartaszkodás elfogadva. 80-as mellett ellen tartaszkodás elfogadva. blog van szavazunk 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87-es, 88, 89-esről blog van szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a 90-es következik, egy szóbeli ö, módosító, nincs ellenvetés, akkor a 90-es módosítóra így módosítva szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következik a, a 90-es eredeti változata két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Blokk szavazás 91, 92, 93, ezekre együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 94-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Okay. Votiamo adesso. Most pedig. Okay, the vote is closed. Tehát akkor ellenőriztük, és elutasítva. Most pedig következik Fronte kollega szóbeli módosítóját. Kérem, hogy magyarázzál a tartalmat. Igen, köszönöm, elnök úr. Ez egy olyan hal, amely egy kis méretű hal, nemrég fedezték fel, és az utóbbi években 40%-kal nő, nőtt a száma ezen kis méretű halaknak. Ez egy olyan fajta hal, amely védett kellene, hogy legyen, sőt jobban kellene védeni, mert ez egy kockázatos számára. Köszönöm. Van-e valakinek ellenvetése? Akkor a szóbeli módosítóról szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik az egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. nyolcas módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. tízes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. tizenegyes, nem, bocsánat, ez okafogyottá válik. tizenkettes módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 13-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadva. Végső szavazás a módosított változata, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadva. Most pedig felfüggesztjük az ülést. felfüggesztjük az ülést, és 11 előtt 2 perccel kezdjük meg az ülést. A szlovák egészségügyi miniszter fogja bemutatni a szlovák elnökség munkáját, programját. Köszönöm. Dear colleagues, we... Kedves kollégák, kezdjük el ma délelőtti ülésünk második részét. Tomás Drucker egészségügyi miniszterrel fogunk eszmét cserélni a szlovák elnökségtől. Be fogja nekünk mutatni a szlovák elnökség programját. Szeretettel üdvözlöm az új soros elnökséget és Tomás Druckert. Át is adom önnek a szót bevezető beszéde megtartására, ezt követően pedig vitát fogunk tartani. Általában két körben tartjuk ezt meg. Először a politikai frakciók képviselői tesznek föl önnek kérdéseket, amelyeket ön majd blokkokban válaszol meg, ezután pedig bárki más más képviselő is föltehet önnek kérdést, amire természetesen megint csak lehetőséget adunk önnek válaszoljon, és aztán lezárjuk a találkozót. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és már is átadom önnek a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Tisztelt Envi szakbizottsági elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, szakbizottsági tagok. Nagyon nagy örömmel jöttem el ide, hogy bemutassam a szlovák elnökség egészségügyi téren összeállított programját. 2016 lesz a szlovák csatlakozás 12. évfordulója. Első alkalommal fogja Szlovákia az Európai Unió tanács vezető szerepét megkapni. Tudjuk, hogy nagyon nehéz időszakban vesszük át az elnökséget, nagyon sok kihívásá mindannyiunk előtt. Nagyon sok váratlan kérdés felmerülhet még. A múltbelihez képest talán még gyakrabban is. Minden esetre szükséges, hogy ezekre fel legyünk készülve, és ezeket megfelelőképpen tudjuk kezelni. A kihívások és az egyre fokozódó bizonytalanság idejében pozitív napirendet szeretnénk összeállítani és fenntartható megoldásokat találni. Az elnökségünk célkitűzéseit csak akkor fogja tudni elérni, hogyha a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal szorosan együttműködik, és pozitív, dinamikus szellemben folytatja a munkáját az elkövetkezendő fél évben az Európai Parlament nagyon fontos témákban dolgozik velünk, és az Európai Unió az polgári számára sokat segít abban, hogy a mindennapi életükben jól működő megoldásokat tartson. De mi szükséges ahhoz, hogy az embereket, emberek megértsék az Európai Uniót, annak működését, és hogy kihasználhassák az Európai Unió minden előnyét. Az Európai Parlament mindig is az előrehaladás motorja volt, és mindig aktívan védte polgárainak érdekét. Az Európai Parlament véleménye és támogatása az egészségügyi, politikai, egészségügyi politika jövőjének kialakítása tekintetében rendkívül fontos. Önök a polgárok által közvetlenül megválasztott képviselők, társ jogalkotóként rendkívül fontos a szerepük. Önök biztosítják a polgárok érdekeinek megfelelő képviseletét. Mielőtt bemutatnám a szlovák elnökség prioritásait, először megköszönném a holland elnökség aktív munkáját, és a trión beli aktív közleműködését. Remélem, hogy el tudjuk érni azt, hogy a rendet, az ők általuk elkezdett munkát megfelelőképpen folytatni fogjuk. A szlovák elnökség elégedettséggel konstatálja, hogy négy nagyon kemény év után most az orvostechnikai eszközök és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök tárgyában a három intézmény megállapodásra jutott, mégpedig június 15-én. A mi feladatunk az, hogy most formába öntsük ezt a megállapodást a tanácsban, szeptemberben fogjuk benyújtani az ezzel kapcsolatos szöveget. Az orvosi eszközökről szóló megállapodás fényében most még az egészségügyi téren a 2004-es 726-os rendelet befejezése a célunk. Ez az állatgyógyászati csomag része, és így az állatgyógyászati csomag befejezésének mondható. Koherenciát fogunk biztosítani a rendelet és az állatgyógyászati csomag között, és meg fogjuk találni a megfelelő jogi eszközöket, annak érdekében, hogy az 726-os rendelettel kapcsolatos végrehajtási intézkedéseket meghozhatjuk, meghozhassuk. Az állatgyógyászat és az élelmiszer biztonság terén is továbbra is igyekezni fogunk azon, hogy a már érvényes jogi eszközök, illetve a most előkészítendő jogi eszközök végrehajtása megtörténjen, és a szántóföldtől az asztalig elv megvalósuljon. Ezzel kapcsolatban két javaslat lesz, az egyik az állatgyógyászati eszközök, másik pedig a gyógyszerezett takarmány témájában. A gyógyszerezett takarmányjal kapcsolatos javaslatokat, javaslatok a mezőgazdasági szakbizottság hatáskörébe tartoznak de az állatgyógyászati eszközökkel kapcsolatos az önökébe. Folytatni fogjuk ezen a munkát, és soros elnökségünk lejárása vége előtt meg fogunk próbálni eredményt elérni, és egy olyan dokumentumot összeállítani, amely a tárgyalások alapját képezheti. Nem csak gyógyszerészeti, állatgyógyszerészeti, mezőgazdasági és hobbiállat szempontból nagyon fontos, hanem van egy összekötő link itt az antimikrobiális rezisztenciával is, és ezért nagyon, és ez, az, ez utóbbi igen nagy problémát okoz a mai napig. A szlovák soros elnökség a nem jogalkotási területekről, területek közül elsősorban a gyógyszerhiányt fogja megpróbálni kezelni, amely Európa szerte növekvő probléma. A gyógyszerhiány miatt már sok tagállamban felszólaltak beteg képviselő szervezetek és különböző testületek is. Ez ennek a kérdésnek a megoldása minden tagállam szempontjából nagyon fontos számunkra, valamint az is, hogy a betegek megfelelő hozzáférés biztosítsunk gyógyszerekhez. Ezen kívül azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a gyógyszerek nem átlagos termékek, hiszen közegészségügyi fontossággal bírnak, ezért nagyon fontos, hogy ez is tükröződjön a gyógyszerhiányról szóló vitában, és itt a különböző szempontokat, mint például a paralel, a párhuzamos exportot is figyelembe kell venni. A közegészségügyi munkacsoport magas, szintei, magas szintjein és informális miniszteri találkozón Pozsonyban is fel fogjuk venni ezt a témát, illetve az elnökség különböző más prioritásait. A dohány ellenőrzési keretegyezménnyel kapcsolatban is sokat fogunk tenni annak érdekében, hogy az Európai Unió vezető szerepet játszon. Többek között a keretegyezmény aláíróinak hetedik konferenciáján is részt fogunk venni Indiában novemberben, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a bizottsággal és a tagállamokkal együttműködve egy koordinált Európai Uniós állásponttal érkezzünk a konferenciára. A prioritásainkról szólván a tanács, ugyanúgy az Európai Parlament fontosnak tartja az antimikrobiális rezisztencia problémáját, és már többször összehívta a tagállamokat, illetve megkérte a tagállamokat, hogy nemzeti és Európai Uniós szinten is kezeljük ezt a problémát. Elsősorban a tuberkulózisra és a multirezisztens törzseire fogunk koncentrálni ezen a területen belül, ugyanis ez komoly egészségügyi fenyegetést jelent, ugyanakkor messze menő társadalmi és gazdasági vonatkozásai is vannak ezen kívül komorbiditás szempontjából még a HIV-vel és az éjszel is, valamint más állapotokkal is összefüggésbe hozható. A közegészségügyi munkacsoport magas szinten július 15-én el fog indítani egy vitát, amely egy integrált Európai Uniós politikai keret megteremtésére, megteremtését célozza a TBC, a HIV és a C-típusú mágyulladás témájában. A munkánkat majd október 3-án, 4-én az informális egészségügyi miniszteri találkozón Pozsonyban fogok folytatni. A fertőző betegségeket két nagyon fontos orvosi találmány tudja megelőzni, illetve gyógyítani az oltások és az antibiotika. A két, hatékony, két, két dolog hatékonyságát összehasonlítva ugye tudjuk, hogy az antibiotikumok a, a fertőzés kitörése után hatékonyak, a az oltások pedig megelőző jellegűek, az antibiotikumok a baktériumokra hatnak, az oltások viszont inkább a vírusos betegség esetén használható. A az elnökség a magas átoltottságot nagyon fontosnak tartja a fertőző betegségek szempontjából, ezért nagyon fontos, hogy az ezzel kapcsolatos figyelmet felkeltsük, illetve hogy a jelenlegi oltás ellenes tendenciát megfordítsuk. A pozsonyi egészségügyi miniszteri találkozón ez a téma is a napirendre kerül majd. Az Európai Uniós egészségügyi területen egy másik nagy probléma, a túlsúlyosság és az elhízottság kérdése. Ez Európában már járvány szintet ért el. 1995-ben globális szempontból 200 millió ember volt túlsúlyos vagy elhízott, 2000-ben ez a szám már 300 millió lett a testsúly növekedése, a telű, telített zsírok, a transzsírok, a cukor és a túlzott sótartalma a táplálkozásnak, illetve a túl alacsony szintű zöldség és gyümölcsfogyasztás és teljes kiöllésű termékek fogyasztása egészségtelen életstílushoz vezet több olyan területet azonosítottunk, amelynek segítségével, táplálkozás megváltoztatásával visszafordíthatjuk ezt a tendenciát. A táplálkozás megváltoztatása az ilyen kockázati faktorok kiküszöbölésének az egyik legjobb módja. A transzsírok, a telített zsírok, a cukor és a só csökkentése az étkezésen belül nagyon fontos. Ezért minden jól bevált gyakorlatot össze fogunk gyűjteni, és ösztönözni fogjuk a tagállamokat arra, hogy tegyenek nemzeti szintű intézkedéseket az egészségesebb táplálkozás érdekében, és ezzel próbálják meg lecsökkenteni a nem fertőző krónikus betegségeket. A nem fertőző betegségek <clears throat> képviselik az Európai Uniós betegségek legtöbb, legnagyobb részét, és az összes halálozás 86%-áért felelősek. A 65 éven felüli lakosság több mint 80%-át érintik, és az egészségügyi rendszerekre nagy terhet róna. Az egészséges életmód minél korábban kezdjük el, annál jobban leszorítja az ezekkel kapcsolatos terhet, amelyet a betegségek kezelése az egészségügyi rendszerekre terhel, és a költségeket is. A elnökségünknek az a célja, hogy a krónikus, nem fertőző betegségek területén megerősítsük a célkitűzéseket és a tevékenységeket, és hogy a tagállamokat is rászorítsuk az egészségügy, egészséges életmód promoválására. Fogunk erre ezzel kapcsolatban egy konferenciát is rendezni Pozsonyban 2016. szeptember 20-án és 21-én. Itt a tagállamokban létező legjobb gyakorlatokat fogjuk összegyűjteni, és megnézzük, hogy az egészséges táplálkozásnak milyen lehetséges elterjesztési módszerei vannak. A demencia is egyik kiemelt kérdés. Ezzel kapcsolatban is szeretnénk felkelteni a nyilvánosság figyelmét. A WHO adatai értelmében az európai népesség 35%-a szenved valamilyen agyi betegségben, és ennek e, ennek a közvetlen egészségügyi költsége az összes Európai Uniós egészségügyi kiadások 24%-át képviselte 2010-ben. Európában a agymegbetegedéseinek kezelése sokkal többe kerül, mint például a szív- és érrendszeri megbetegedések vagy a rákos betegségek kezelése. A, a termelékenység, e, veszteség, az életre gyakorolt negatív hatás, a családra gyakorolt negatív hatás és a társadalmi stigmák miatt nagyon fontos ezeknek a betegségeknek a kezelése is. Az Európai Bizottsággal együttműködésben egy konferenciát fogunk rendezni Pozsonyban november 29-én az Alzheimer kórról Itt különböző területek szakértőit fogjuk összehívni annak érdekében, hogy, nagyon, hogy a legfontosabb tudományos, orvosi és szociális aspektusait bemutassák a demenciának. Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselő, köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon örülök, hogy bemutathattam önöknek a szlovák elnökség egészségügyi politikai terveit, és örömmel fogom megválaszolni a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Akkor az első kérdéskör következik. Peter Liza, az EPP-s koordinátor lesz az első. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, tanácselnök úr, bevezetését, az antibiotikum rezisztenciáról is szólt, amely a parlament számára, a mi szakbizottságunk számára nagyon fontos prioritás, és François Gostet jelentéstevőként pontosan erről készít most jogszabály. Szeretnék két témát fel emlegetni. Az egyik az antibiotikumok használatának csökkentése lenne, a bizottság javaslatában most az áll, hogy mezőgazdasági használatát is meg kell tekinteni, és hát ennek konzekvenciái is kell, hogy legyenek. A parlament elképzelése legalábbis ez, támogatják-e önök ezt? A másik pedig az emberi gyógyszer antibiot, emberi gyógyszerek használatában is jó lenne az antibiotikumok csökkentése. A nem fertőző betegség is nagyon fontos, és ezen belül az APP-nek, EPP-nek az a fontos, hogy ne úgy fessen a dolog, mintha mi elő szeretnénk írni azt, hogy az emberek mit egyenek és mit ne. Nem akarjuk meghatározni, hogy hogy táplálkozzanak. Természetesen a sokszínűség, a sokféleség nagyon fontos, és reméljük, hogy ezt tiszteletben tartják önök is. Szeretnénk minél jobban tájékoztatni az embereket, de nem akarjuk eldönteni helyettük, hogy hogyan táplálkozzanak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Zsülpányol a szocialisták nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr! Köszönjük szépen, miniszter úr, hogy eljött és megtartotta ezt az előadást, hogy összefoglalta, hogy mik lesznek a prioritások a szlovák elnökség alatt az egészségügyi témakörben. Három pontot szeretnék kiemelni. Először az innovatív gyógyszerek árával kapcsolatos témakör azt mondta, hogy a holland elnökség munkáját folytatni fogják a gyógyszerekhez való hozzáférés területén, különösképpen az innovatív gyógyszerek árának tekintetében. Úgy gondolom, hogy gyorsan el kellene fogadni egy olyan nemzetközi rendeletet, amely kimondja, hogy az innovatív gyógyszerek nem hagyományos kereskedelmi termékek, nem hagyományos fogyasztási cikkek, hiszen a páciensnek, magának a betegnek nincsen választási lehetősége, hogy milyen gyógyszert választ. Tehát a gyógyszerek árképzésével kapcsolatban tudjuk, hogy a bizottság visszavonta 2014. decemberében az akkori javaslatát, mert úgy tűnt, hogy az Európai Tanácsban nem lesz ezzel kapcsolatban megállapodás. Pedig én úgy gondolom, hogy egy ilyen jellegű rendeletre mindenképpen szükség van. A második kérdésem a késztermékeknél a hús eredetének megjelölése a címkén. Én úgy gondolom, hogy az európai polgárok egészségének védelme érdekében mindenképp szükség lenne arra, hogy a hús nyomon követhetősége megvalósulhasson, nem csak a húsra, hanem a tejre és a tejtermékekre is gondolok, a már átalakított élelmiszeripari termékeknél. Ennek is prioritásnak kell lennie a szlovák elnökségben, vagy jó lenne, ha ez lenne, Kérdezem, hogy ez hol szerepel a prioritás listán, illetve hogy gondolkodnak-e azon, hogy olyan jogszabályt hozzanak meg, amelyben a késztermékek, a kész élelmiszeripari termékek esetén kötelezővé tennék a hús és a tej származási helyének feltüntetését. A harmadik témám pedig a részes felek konferenciája, az FCTC, amely 2016 novemberében lesz Indiában, és a dohányzás elleni harc. Ratifikáltuk a WHO ezzel kapcsolatos szövegét, de az a kérdésem, hogy hol áll most a ratifikáció. Azt hiszem, hogy 19 részes fél ratifikálta eddig ezt a WHO-s szöveget, és mit tesznek annak érdekében, hogy ez a protokoll minél hamarabb érvénybe lépjen, mert hogy az érvénybe lépéshez 40 ratifikáció szükséges, tehát hogyan ösztönözik az Európai Uniós tagállamokat. Aztán az adózás kérdésére is ki kell térnünk, még mindig a dohányzás kapcsán. Írország, Ausztria, Finnország és Franciaország az Európai Unióban elmondták, hogy szükség lenne arra, hogy a jövedéki adót jobban összehangoljuk a dohánytermékek kapcsán, és megtaláljuk a legnagyobb közös nevezőt, és hogyan áll ezzel a többi ország? Megszületik majd ez a konvergencia Köszönöm szépen előre is a válaszokat, miniszter úr. Köszönöm szépen. ECR, Judy Görling. Köszönöm a szót. Miniszter úr, üdvözöljük itt a szakbizottságban. Én is szeretnék feltenni egy kérdést általánosságban a politika csinálásról és a tudományos szaktanácsadásról. Nagyon sokat vitáztunk itt a parlamentben a környezetvédelméről és az egészségvédelméről. Különösen a vegyi anyagok használatáról, természetesen nem csak erről. Volt egy vitánk a tegnapi napon a glifozátról, nem az első vita és nem az utolsó vita. és amikor megnézzük az olyan nemzetközi szervezeteket, mint például a WHO és ennek ügynökségei, hogy ők milyen tanácsot adnak nekünk, mint jogalkotóknak, akkor ezt hogyan vesszük figyelembe? Hogyan lesz összeegyeztethető a mi politikánk mondjuk a WHO politikájával? melyek azok a prioritások, amelyek megjelennek a tanácsnál, a tagállamoknál, a bizottságnál, a parlamentnél, és az is kérdés lenne, hogy hogyan próbálják kezelni ezeket a kérdéseket majd a szlovák elnökség alatt, és hogy hogyan alakul majd a politika alkotás, hogy az tényleg tudományos alapokon nyugodjék, és egészséges kiegyensúlyozott döntések szülessenek, mert ez lenne az igazi előrelépés. Köszönöm szépen. Meissner asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm miniszter urat a liberálisok nevében, és nagy, minden jót kívánok az első soros elnökségükhez. Várom az önökkel való együttműködést. Nagyon sok érdekes dolgot említett a terveik között. Sok sikert kívánok mindenhez. Nagyon fontos témák, támogatjuk őket. Először az orvostechnikai és az in vitro orvosdiagnosztikai diagnosztikai témához, hogy önök most ezt a megállapodást formába fogják önteni. Én gondolom, hogy ez hosszú folyamat volt. Sajnos a bizottság volt akadálya annak, hogy a holland elnökség alatt nem, vég, nem tudták véglegesíteni ezt. Megkérdezném, hogy ön, önök meg fogják ezt tenni, hiszen a páciensek Európa szerte várják már ezt a jogszabályt. Aztán az állatgyógyászattal kapcsolatos jogszabályok, és ezen belül az antibiotikum rezisztencia. Ez is nagyon fontos téma, ezzel kapcsolatban kérdezném. Ugye azt mondta, hogy az, ezt a témát az elődjéhez hasonlóan fontosnak tartja ön is, és kampányt tartottak. Azt mondta ön, hogy nemzeti stratégiákat is ki kell dolgozni, Németországban is fontos kérdés ez, de ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ugye azt mondta, hogy tuberkulózis, hepatitis, HIV téma is a nap, napirendre kerül, hát jó lenne, hogyha, jó lenne tudni, tudni, hogy csak ezekkel kapcsolatban lesz az antibiotikum rezisztencia, vagy mint önálló téma is megjelenik majd. Aztán ugye a kutatás szempontjából vannak ugye jó baktériumok és rossz baktériumok, ami például a marha, a szarvasmarha tenyésztéssel kapcsolatban nagyon fontos, és ide bejön aztán a takarmányhoz, hozzáadott antibiotikumok kérdése, és nagyon fontos, hogy mindezekről szóló stratégia eh, minden ilyen kérdést magába foglaljon, és erős vonalat képviseljen eh, továbbra is elhízottság. Nagyon jó, hogyha a legjobban bevált gyakorlatokat cseréljük, de az is jó lenne, hogyha minél korábban tájékoztatnánk és az embereket arról, hogy milyen az, az egészséges életstílus, és hogy ez nemzeti szinten is meglegyen. Mm és a terhességgel kapcsolatban is legyen egy ilyen táplálkozási vonal, illetve a óvodában már megjelenjen az egészséges táplálkozás. Egy dolog kimaradt az ön beszámolójából, a higany, amelyről ma majd délután beszélni fogunk és hogy ezzel, erre, ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Alternatív gyógyszereknél ez, ezt látjuk, hogy ez a kérdés felmerül, tehát az egész higany kérdés jó lenne, hogyha ön is megválaszolna ezzel kapcsolatban. Mi az elnökség álláspontja? Konicsna. Köszönöm szépen. Konicsna képviselőasszony. Köszönöm a szót. Szeretettel üdvözöljük a miniszter urat. Köszönjük, hogy eljött, és hogy bemutatta a szlovák elnökség prioritásait. Már nagyon sokat hallottunk ezeknek a témáknak egy részéről, és úgy gondolom, hogy az antimikrobiális rezisztencia és egyéb témák továbbra is prioritásnak megmaradnak majd, és úgy folytatják tovább ezt a munkát, ahogy ezt az előző elnökség már elindította a bizottsággal. Remélem, hogy az antimikrobiális rezisztencia tényleg prioritás marad, mert ez rendkívül sürgősen kezelendő kérdés. De vannak más sürgős kérdések is, például a gyógyszerek hozzáférhetősége a piacon. Ez nem csak szlovák probléma, a Csehköztársaságból is hallottam, hogy nagyon komoly gyógyszerhiány alakult ki, és nagyon sok esetben az onkológiáról érkező páciensek egyszerűen nem férnek hozzá a gyógyszerekhez, nem tudják megvenni a gyógyszereket, sok esetben hiányoznak a generikus gyógyszerek. Az eredeti gyógyszerek, amikor megérkeznek például a cseh köztársaságba, akkor azonnal tovább mennek innen a nyugati országokba, ahol sokkal több pénzért eladhatóak. Én úgy gondolom, hogy ez a piac működésének óriási hiányossága, ez így nem tartható. Ez a gyógyszer árképzés nagyon komoly problémája. Ennek több oka van, többek között az, hogy önök, az egészségügyi miniszterek az újraexportot nem szabályozzák megfelelőképpen. Nincsenek százalékos arányok meghatározva azzal kapcsolatban, hogy az adott országba beérkező gyógyszerek hány százalékát lehet újraexportálni. Megtennék esetleg, hogy a szép szavak után végre a tettek mezeire lépnek, mert ez a probléma egyre erősebben jelentkezik, évről évre súlyosabb a helyzet. Úgy gondolom, hogy mind az orvosok, mind a páciensek részéről jogos aggály ez, és ez nagyon könnyen az egész egészségügyi rendszer összeomlásához vezethet. Tudom, hogy vannak más fontos problémák is, de én személy szerint ezt látom a legkeményebb problémának. Hogyan fordulhat elő, hogy az Európai Unióban képtelenek vagyunk arra, hogy gyógyszerrel ellássuk a beteg embereket? nekik alapvető joguk lenne, hogy hozzáférjenek a gyógyszerekhez, és hogyan lehetséges az, hogy az Európai Unióban, a nyugati országokban hozzá lehet férni bizonyos gyógyszerekhez, és mondjuk az én tagállamomban pedig nem. És a sajtó nyilatkozatára is utalnék, miniszter úr, a TBC kapcsán, ez az egyik legsúlyosabb betegség, amely terjed az Európai Unióban. Természetesen részben a migráció miatt is. Szeretném megkérdezni, hogy milyen további lépéseket kívánnak megtenni a TBC kapcsán. Thank you very much, uh, Miss Oaken. Köszönöm szépen, Auken asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel üdvözöljük miniszter urat, Tomás Drucker urat. Én most egyedül a gyógyszeriparral foglalkoznék, Egyrészt Jill Párnyó is feltette kérdésében ezt az árképzési kérdést. Rettenetes módon emelkednek az árak, ezek lepusztítják nagyon sok tagállam egészségügyi költségvetését. Ugyanakkor teljes mértékben lehetetlen áttekinthetőséget elérni az árképzés terén. Az USA-ban megpróbálták, és ott sikerült megállítani az, a, jog, jogszabályi követelményeket az átláthatósággal kapcsolatban. Európában el kellene, el kellene érnünk azt, hogy tudjuk, hogy a gyógyszerárának mekkora részét képezi a kutatás fejlesztés és mekkora részét a marketing költségek. És tudni kell azt is, hogy a kutatás fejlesztés költségeiből menny, mekkora az az összeg, amelyet közpénzekből előre fizetnek ki. Sokkal jobban, sokkal tisztábban kellene mindezt látnunk, annak érdekében, hogy megfelelő tárgyalásokat tudjunk folytatni. Van egy másik, ami szintén e, e, megrázó. Az e, gyógyszeriparnak sikerült elérnie a lobby tevékenységgel az Európai Gyógyszerügynökségnél, hogy a klinikai vizsgálatok nyitottsága megvál, megváltozzon. A gyógyszeriparban ugyanis kitalálták, hogy ilyen gyorsított eljárással piacra lehet dobni a gyógyszertermékeket. Tehát, hogy rögtön a beteg embereket kezelik, ami kipróbálatlan, még klinikai vizsgálatokon át nem ment gyógyszerekkel. Persze mindig lehet kétségbeesett embereket találni, de nem tudni még, hogy ez a gyógyszeres segíte, vagy rosszabb, mint a régi, vagy rettenetes mellékhatásai vannak, vagy halált okoz. Ezeket pontosan a klinikai vizsgálatok során lehet kive, ki, kideríteni. És az EMA e most lehetővé teszi azt, hogy most egy ilyen új, új, új módon megtegyük ezt, kikerülve a klinikai vizsgálatokat, és ez, áll, és ez még olcsóbb is talán. Tehát most az a biztonság, amely például az amerikai jogszabályokban ben van az, hogy az, hogy az óvatosság, az elővigyázatosság elve szerint kell eljárni, ez most eltűnt, ez botrány, ez elképzelhetetlen. És nem, nem értem, hogy az EMA ezt támogatja. Követeljük, hogy minél előbb állítsák le ezt a gyakorlatot, hiszen ez teljesen védhetetlenné, védtelenné tesz minket a gyógyszeripar gyógyszeripar ellenében. Kérem, hogy ezt a kérdést tegyék, tűzzék a napirendjükre, és a bizottságnak üssenek egy nagyot a fejére, mert nyilván a kétségbeesett betegek szeretnék, hogyha gyógyszerrel kezelnék a betegségüket, de ez elképzelhetetlen állapotokat okoz. Kérem, hogy ez, ez, ez ennek érdekében tegyenek valamit. Köszönöm szépen. Dornánok képviselő parancsoljon. Úgy látom, hogy nincs itt a képviselőasszony. Akkor a miniszter úrnak visszaadom a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre, amiket a kollégák feltették. Ez az első kérdéskör. Szeretnék köszönetet mondani Köszönöm szépen, szeretném eh, megköszönni a kérdéseket. A, először talán a jogalkotási kérdésekre válaszolnék. Először vegyük az orvostechnikai eszközöket és az in vitro orvosi eszközöket. Ahogy mondtam, a háromoldalú tárgyalások során megállapodásra jutottunk június 15-én tehát most az a feladatunk, hogy a a szöveget, illetve a politikai megállapodás most szövegbe öntsük, és így módon a tanács tanács részéről formába öntsük a szakbizottsági elnök úrral éppen beszéltem erről. Ugye az a ilyenkor a szokás, hogy a bizottság egy közleményt adjon ki egy ilyen helyzetben, és úgy engem majd tájékoztatnak arról, hogy ez a bizonyos nyilatkozat, amelyet ebben a témában tettek, éppen milyen az e-, elkészülés milyen fázisában mhm. leledzik. A 726-os rendelettel kapcsolatban, illetve annak módosításával kapcsolatban azt fontos elmondani, hogy el kell kerülni a a zavart. Nagyon világosan definiálni kell, hogy a delegált aktusok szempontjából milyen kompetenciák érvényesek. A tanács és a parlament között ez, eszmecsere kell, hogy folyjon ebben a témában. Ez egy olyan rendelet, amely mind a két területet lefette. Most készítünk egy olyan állatgyógyászati jogszabálycsomagot, amely a 726-os rendelet témaköreiből néhányat átvesz. Ezért nagyon fontos, hogy ezt minél jobban megszervezzük, hogy semmiféle jogszabályalkotási vákum ne álljon elő. Természetesen be fogunk számolni a tárgyalásokról, ezen kívül nagyon fontos az, hogy a, ebben a témában a tárgyalásokat teljes mértékben le tudjuk zárni. Ez a csomag tehát, az állatgyógyászati csomag nagyon nagy prioritást, magas prioritást élvez. A gyógyszer hiány, illetve a gyógyszerek, gyógyszerekhez való hozzáférés is felmerült, illetve az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférés. A holland elnökség nagyon sokat dolgozott azért, hogy a tanács következtetéseit tovább építve egy jó alapot alakítson ki a jövőbeni együttműködésre. A tagállamokkal együtt kell működnünk annak érdekében, hogy a gyártó cégek tisztességtelen eljárásait, viselkedését meg tudjunk előzni. Minden esetre a gyógyszeripar is problémákba ütközött a annak kapcsán, hogy hogy tudja piacra dobni ezeket a nagyon drága gyógyszereket. <clears throat> Hiszen a polgárok fizetése nem növekszik ilyen mértékben, mint a gyógyszerek ára. Minden esetre informálni fogjuk a parlamentet minden lépésről, folytatjuk az ezzel kapcsolatban végzett munkát. Szeretnénk azt is felderíteni, hogy milyen lehetőségek vannak az innovatív gyógyszerek felhasználása területén. Ugye a jogszabályok országról országra különbözőek, és hogyha a gyógyszer gazdasági elemzések nem felelnek meg, akkor nem lehet piacra dobni az adott országban a gyógyszert. Márpedig mindig a betegek érdekeit kellene szem előtt tartani. A klinikai vizsgálatok elégséges voltak, nagyon fontos számunkra, és ugye tudjuk, hogy az emberek életminőségét nagyban meg tudja hosszabbítani egy, egy, egy gyógyszer. Ha 50%-os javulást okoz, akkor például az rendkívül jó hatásnak mondható. A párhuzamos export nagyon sok gyógyszert érint. Tudom, hogy ez nagyon bonyolult kérdés, hiszen itt a termékek szabad mozgása is szóba kerül. Nagyon sok olyan tagállam van, ahol olcsóbbak a gyógyszerek, és ez azt a problémát okozza, hogy bizonyos páciensek aztán nem is férnek hozzá megfelelő gyógyszerekhez, még a generikusokhoz sem. Ez egy olyan kérdés, amelyel kapcsolatban mindenképpen nyilvános vitát kell tartani. az átláthatósági 2013-as átláthatóságról szóló irányelv javaslatot a bizottság valóban visszavonta, hiszen a tagállamok kezdettől fogva ellenezték ezt a javaslatot. Úgy ítélték meg, hogy a szubszidiaritás elvével ellenkezik. és ezért visz, vonta vissza a bizottság ezt a javaslatot. Azóta sem, azóta sem hozott új javaslatot, nem adtak be új javaslatot. Ha lesz, akkor természetesen ezzel foglalkozni, foglalkozni fogunk. Az minden esetre teljesen világos, hogy a gyógyszerek árképzése szintén számunkra fontos kérdés, és az is fontos, hogy ezzel kapcsolatban meglegyen a megfelelő átláthatóság. Ez jelenleg nem valósul meg. Meg kell próbálni valahogy együttműködés keretében előre jutni ezen a területen is. Aztán a gyógyszerek engedélyezése, illetve ezzel kapcsolatban az EMA szerepe, gyógyszerek forgalomba hozatala, az, hogy ezzel kapcsolatban alacsonyabbak a követelmények, Hát ez azért van, mert a betegek így korábban hozzájuthatnak a számukra szükséges gyógyszerekhez. Ezért az EMA kísérleti projektek, projekteket indított be. Ezeket a projekteket mi a szlovák elnökség idejében nem akarjuk megkérdőjelezni. Voltak olyan kezdeményezések korábban, amelyeket, amelyek támogatásra találtak, és ezt a megközelítést egyébként sokan vitatták is. Ezt a vitát mi figyelemmel kísérjük teljes elnökségünk idején. Az antimikrobiális rezisztenciáról is sokan feltettek kérdéseket, és megkérdezték azt, hogy ez csak a tuberkulózissal összefüggésben fog napirendre kerülni, vagy általánosan átfogó témaként. A One Health Approach, az egységes egészségügyi megközelítés számunkra a legfontosabb, és az antimikrobiális rezisztenciát is ilyen szempontból fogjuk megtekinteni, illetve kezelni a úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban először a keletkezési okokat kell megtekinteni, illetve meg kell nézni, hogy az emberi fogyasztásra szánt gyógyszerek, antibiotikumok használata nem túlzott-e, hiszen nagyon sokszor a vírusos megbetegedésekre is ezeket írják föl. Tehát ez is egyik oka annak, hogy aztán a betegek túlzott mértékben, illetve helytelen módon alkalmazzák az antibiotikumokat. A tuberkulózis sos megbetegedések száma Európában emelkedik, itt elsősorban az oltatlanság problémája ö, említhető meg, illetve a migránsokon kívül még az is probléma, hogy Ukrajnában nagyon nagy a beteg, betegek száma, illetve hogy a megbetegedések 60%-a rezisztens fajta megbetegedés. Tehát a jelenleg elérhető gyógyszerek nem hatnak rájuk. A politikai keretek között tehát a HIV-vel, a C-típusú mágyulladással és a TBC-vel fogunk különösen aktívan foglalkozni a 2020-ig terjedő egészségügyi politikák keretében kell egy olyan lehetőséget teremteni, amely megoldja, illetve kezeli ezeknek a beteged, megbetegedéseknek a kérdése. Volt 2014-től 16-ig egy program, és e, ennek eredménye alapján azt látjuk, hogy a a tuberkulózis és a HIV együttes megjelenése még nagyobb problémákat okoz, és hogy ennek, ezeknek a kettős megbetegedéseknek a tekintetében látjuk, hogy a multirezisztens törzsek megjelenése még gyakoribb. Úgyhogy a az emberek eh, gyógyászatában, de az állat gyógyászatban használatos gyógyszerek eh, tekintetében is az a fontos, hogy az antibiotikumok használatát megpróbáljuk visszaszorítani. Mert ezzel az antimikrobiális rezisztenciát is vissza tudjuk majd szorítani. Elsősorban az eh, állati hústermékekben felelhető antibiotikumokról beszélek. A jelzése a, ennek a tartalomnak még mindig önkéntes, aztán megjelent egy olyan javaslat, amely szerint kötelezővé kellene tenni, amennyiben használtak az állatok takarmányozásában antibiotikumot. Jelenleg még nem úgy tűnik, hogy a tagállamokban lenne hajlandóság arra, hogy ezt megtegyék. A szlovák elnökség szeretné újra indítani ezt a vitát, és a bizottsággal megtárgyalni, hogy esetleg hogy lehetne javítani a helyzeten a hústermékek jelölésé, jelölését illetően. Aztán a dohányzás ellenőrzési kelet egyezmény, illetve a dohányzás elleni harc, lesz ugye az aláíró felek hetedik konferenciája, itt szeretnék majd az illegális kereskedelem, Dohány kereskedelem ellen egy egy megállapodás aláírását ellenőrizni. 40-en kellene, hogy aláírják ezt, eh, ahhoz, hogy ez jogerőre emelkedjen, jelenleg csak 19-en írták alá a felek közül. De július 18-án lesz egy konferencia itt Brüsszelben, és egy rendezvény, amely pontosan ennek a támogatására, ennek a jegyzőkönyvnek a támogatását eh, célja, eh, célozza majd. Georgieva és Andrew Kaitis biztosok is részt fognak venni ezen a rendezvényen Ezen kívül különböző külügyi képviselők, egészségügyi képviselők és a szlovák miniszterek is részt vesznek majd. Azt hiszem, hogy mindent megválaszoltam. Köszönöm a szót. Nagyon szépen köszönöm. Most a második forduló következik. Hostess asszonyal kezdeném. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon sokat beszélt az antibiotikumok kapcsolatos rezisztenciáról. Igen, ez egy nagyon fontos téma, és ezt folytatni kell. Ön azt mondta, hogy igen, folytatják is ezt a munkát. Remélem, hogy a mandátum végére a tanács le is zárja ezt az egész témát. Én úgy gondolom, hogy most már nagyon sok időt vesztegettünk. A második téma a gyógyszerekhez való hozzáférés. Ugye egy olyan tanulmányra lenne szükség, amely egy teljes körű ö, tanulmány, foglalkozik a különböző jogszabályokkal, az időkorlátokkal, a különböző szabványokkal. Én azt hiszem, hogy már itt is késésben vagyunk. Aztán ott vannak a ritka gyógyszerek. Azt hiszem, hogy oda kell arra figyelni, hogy a ritka gyógyszerekkel is foglalkozzanak, mert különben a teljes innováció veszélybe kerül. Aztán a bizottságnak mindenképpen értékelés kell a, még a nyár vége előtt kidolgoznia a jelenlegi helyzetről, hatékonyabb értékelésre van szükség ami pedig az oltásokat illeti. Milyen intézkedéseket akarnak bevezetni annak érdekében, hogy a tagállamok ösztönözzenek jobban az oltásra. Például Franciaországnak nagy a deficit ezen a területen. Köszönöm, Kábelszon asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. Én is a gyógyszerekhez való hozzáférésről szeretnék szólni. Ez egy lényegbe vágó kérdés. Ön is beszélt arról, hogy vannak problémák az ár képzés területén, a kutatás területén, a hozzáférés területén. De ha figyelembe vesszük ezeket az elemeket, akkor azokat nem külön-külön kell ö, tekinteni, hanem globálisan gyógyszerpolitikai szempontból, ugye ön, ön is beszélt a, a fontos szerepükről, aztán a holland elnökség is, április 19-én volt egy nagyon fontos találkozó. Én mindenképpen arra kérem, hogy folytassák ezt a munkát, ezt a dinamikát. Ahogy ön is tudja, szeptemberben a parlament egy szövegtervezetet fog bemutatni majd, köszönöm előre is a munkáját, de van egy konkrét kérdésem is. Volt egy intézkedés, amelyet az ön, tag, országában fogadtak el az a gyógyszerára képzését illetően. Tehát kiszámították azt, hogy egy gyógyszernek milyen kihatása lehet, például az élettartamra, akkor figyelembe vették a, a, az adott személyeknek a, az életmódját, életkorát, tehát hogyan lehet megkönnyíteni a gyógyszerekhez való hozzáférést? Rivázi asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Üdvözlöm Önt a bizottságukban, miniszter úr. Nagyon fontos dolgokat mondott, de azt is mondta, hogy jelenleg Európa szempontjából kulcs időben vették át az elnökséget, mert az európai polgárok közös politikát várnak el Európától. Ugye van egy olyan téma, az endokrin perturbátorok kérdése, amelyekről nem igazán beszélt. Tehát ezek az endokrin elemek, ugye valószínűleg részben megmagyarázhatják a diabétesz, a túlsúly és a szív- és koszorébetegségek okait. Hogyan lehet a WHO definícióját ö, megérteni. Tehát egyrészt a WHO-nak van egy definíciója ebben a témában, és ott van másrészt a parlament, aztán a bizottság. Az önök szerepe lényegbe vágó lehet, hogy az önök kritériumait a WHO is átvegye a definíciójában. sur lequel on n'avance pas beaucoup niveau de la Commission, c'est les nanoparticules. Aztán az endokrin rendszer zavarain túl ott vannak a nano részecskék is. Ugye a titándioxid, szilíciumdioxid, megtaláljuk ezeket például a rágogumikban, a kekszekben, aztán a nem jelölik megfelelő módon a, ezeket a tartalmi elemeket, aztán ugye vannak gyógyszerek, amelyek szintén tartalmaznak nanorészecskéket, és nem jelölik a gyógyszereken ezeket. Aztán ott van az á, gyógyszer ár. Arra lenne szükség, hogy tagállamok mindenképpen együtt próbáljanak meg hatást gyakorolni a gyógyszeripari laboratóriumokra, mert jelenleg nem ez a helyzet. Mert minden ország, az ön országa, vagy Franciaország azt mondhatja, hogy majd a molekulákat más laboratóriumokban fogja kidolgoztatni, mert sürgősségi alapon ezt meg kell tenni. Tehát erről mi a véleménye? Köszönöm. Köszönöm szépen. Dornánó asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. A szlovák elnökség programja egy jól kalibrált, reális programnak tűnik ami a mi bizottságunkat igazából érdekli, a, az a következő kérdésekkel kapcsolatos. Tehát hogyan tudják védeni a dolgozókat például a mutáns és rákeltő anyagok ellen. Tudják ugye, hogy Franciaországban is voltak problémák itt fontos a kockázat, a munkavállalók fizikai kockázatot, jogi kockázatot, szociális kockázatot is elszenvednek. Az önök elnöksége mit tesz annak érdekében, hogy a közegészségügy javuljon, ami a WHO-val kapcsolatos dohányellenes konvenció keretet illeti. Itt nagyon fontos egészségügyi kihatások lehetnek például a legszegényebb emberekre. Aztán ott van a dohány ár. Ha túlságosan is nagy a szabályozás, akkor ez az ellentétes hatásokat válthatja ki. Mm, azt hiszem, miniszter úr, hogy itt is meg kell találni az egyensúlyt. Aztán vannak más fontos kérdések, és szeretném tudni, hogy mi a véleményük például az endokrin mm, zavarokat okozó élelmiszer, élelmiszerek, azok tartalma, kihatása a lakosságainkra, ugye itt a csomag, csomagoló eszközökről is beszélni kell, hogyan tudja ösztönözni a munkát ezen a területen. Köszönöm a válaszát. Köszönöm szépen. Mikulásik úr. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, én is szeretettel üdvözlöm Önt a szakbizottságunkban. Ahogy eh, az önöknek, önnek feltett kérdésekből is kiderül, szakbizottságunkban nagyon sok olyan eh, képviselő ül, aki az adott problémák szakértője, nagy tapasztalattal rendelkezik, és akinek számára rendkívül fontosak ezek a témák. Örülünk, hogy eljött hozzánk, és számíthat a támogatásunkra. Mielőtt föltenni, nagyon sok kérdést föltettek már önök, önnek, én kettőt szeretnék ezekhez hozzátenni. A holland elnökség elsősorban az Alzheimeres betegekre koncentrált, illetve általánosságban véve az idősebb lakosságra és a demenciára, ami természetesen nagyon fontos és jó. Ezek fontos problémák, amelyeket meg kell oldanunk. Most jön a szlovák elnökség. Szeretnénk, hogyha önök konstruktívan folytatnák a holland elnökség etéren elkezdett munkáját. Második kérdésem a nem fertőző betegségekkel kapcsolatos. Egy jelens, ez egy olyan jelenség, amelyről mindannyian tudunk, de valahogy mindig félretesszük ezt a problémát. Tudjuk, hogy a, a szív- és keringés rendszeri betegségek, az elhízás és más önáltal is említett betegségek mennyire fontosak. Milyen módon szeretnének önök ezzel ellen harcolni? Rendben van, mielőtt mielőtt a Poc úr következik most. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány olyan kérdést, amelyről eh, én is akartam beszélni, már megemlítettek többen. Szeretnék köszönetet mondani a szlovák elnökségnek, hogy ennyire praktikus, pragmatikus, erre vártunk már elég régóta, mert voltak olyan elnökségek, akik egyáltalán nem így léptek fel. Ami az antibiotikumokkal kapcsolatos rezisztenciát illeti. Most ez egy hatalmas probléma, képzeljék el az egészségügyet antibiotikumok nélkül. Hát ez egyszerűen elképzelhetetlen, ez katasztrófát okozna. Minden alkalommal amikor ugye a glifoszátról beszélünk, vagy a különböző gyomírtókról, rovarölőkről, tudjuk, hogy hatalmas mennyiségeket használnak ezekből a különböző anyagokból. Ugye vannak, voltak olyan növényvédők, amelyeket eredetileg, mint antibiotikumok mokként regisztráltak, és aztán láttuk azt, hogy rezisztensé válhat. Hogyha megnézzük azt, hogy ha önök tanulmányozzák az önök elnöksége alatt ezt a kérdést, akkor komolyan foglalkozzanak vele, mert a tanács sem akart ezzel foglalkozni, az EFSA sem, egész egyszerűen nem akarnak foglalkozni ezzel a, ezekkel a kérdésekkel. Éppen ezért szükség van egy holisztikus megközelítésre. Van egy másik kérdés is, amely szintén nagyon fontos. Ez a nem fertőző betegségekkel kapcsolatos. Nem említette meg a ö, diabéteszt, a cukorbetegséget. Ugye Európában ö, egy nagy járvány várható a diabétesz terén az elkövetkezendő években. Ö, és nem említette meg a fő okokat. Megemlítette az éle, táplálkozással kapcsolatos problémákat, az igaz, de például az, hogy a rovarölő szerek megfertőzik az élelmiszereinket. Görling asszony már elment, a, kiment a teremből, de ő is felvetett egy problémát, nevezetesen a döntéshozóknak a magatartását. Ugye itt a különböző klinikai vizsgálatokkal kapcsolatosan, a tanulmányokkal kapcsolatosan. Görling azt mondja, nem mindenben értek együtt de tudjuk azt, hogy értékelni kell azt, hogy mely kutatások, tanulmányok azok, amelyek megfelelőek, de azért arra is gondolni kell, hogy mi itt ülünk a parlamentban, és olyan megoldásokat kell találnunk, különösen most a Brexit után, amelyek amely problémák, amely megoldásokra szükség van a polgáraink számára. Meg kell nézni azt, hogy hogyan kapcsolódnak a problémák, problémák egymáshoz, például amelyek a Brexithez vezettek. Vannak ilyen homályos területek, a döntéshozatali eljárásokban Például a komitológia és a különböző végrehajtott aktusok. Ezekkel is foglalkozni kell. Kérem önt, foglalkozzanak ezekkel. Tehát a komitológia és a különböző aktusok terén. Itt semmit nem csináltak, ezt az egész rendszert újra kell tárgyalni, és kérem, hogy a tanácson belül foglalkozzanak ezzel a témával. Köszönöm szépen. Kárdéni asszony, köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani azt, hogy ami az optimizmusomat illeti, hát a szlovák elnökség programját nézve látom azt, hogy sokan elmondták már, hogy a parlamenti képviselők számára milyen fontosak a gyógyszerekhez való hozzáférés, és kapcsolatos feladatok. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy minél gyorsabban le tudjuk zárni ezt a folyamatot, hogy rövid időn belül lezárjuk ezt a munkát, és minden európai polgár hozzáférhessen a gyógyszerekhez. Nem tudom, hogy a tanács figyelembe veszi -e ezt a nagyon erőteljes parlamenti véleményt. Itt nem engedhetünk, különösen, hogyha az európai szintű együttműködést meg kell, meg kell említenünk, ugye? Aztán van egy másik kérdés, amely szintén nagyon fontos, de nem sokat foglalkozunk vele. Mm, a média, az újságok nagyon sokat foglalkoznak ugye a, a migráció egészségügyi kérdéseivel, elemeivel. A, már évek óta hallunk ugye arról, hogy globális sürgősségi intézkedésekre van szükség a WHO is ugye kinyilatkozta azt, hogy ismételten visszatért a gyermekbénulás, jelen van Szíriában is például, tehát olyan országokban, ahonnan jönnek a menekültek. Természetesen mindezt szorosan kapcsolódik a menekültek nem optimális élethelyzeteihez. Az ENSZ szintén kinyilatkozta azt, hogy mennyire nagy veszélyben vannak a menekültek, a migránsok, ugye ismét felütött felütötte a fejét a TBC és más betegségek, sőt a TBC a HIV vírussal fertőzöttek között az egyes számú halálok. Nagyon hosszú ideig semmi sem történt ezeken a területeken. Aztán különböző vizsgálatok születtek. Nem lenne jó már végre, hogyha Euróma, Európa elkezdene együtt gondolkodni ezeken a kérdéseken, és egy olyan politikát, protokollokat dolgoznak ki, amelyek közös politikát jelentenének. Hát még a svájci parlament is vitát indított a múlt évben ezekről a kérdésekről, mert nagyon sok embernek eh, TBC-je lett. A parlament is felteszi a kérdést tehát, hogy milyen konkrét intézkedést lehetne tenni. A szlovák soros elnökség számára is végre napirendre kellene tűzni ezt a kérdést. Vállalni kell a felelősséget, felelősen fel kell lépni ezeken a területeken, mert látjuk azt, hogy a média, az újságok megpróbálják destabilizálni a helyzetet. Ugye nagyon nagy a migrációs áramlat, és nem kellene, hogyha súlyos helyzetek alakulnának ki az unión belül. Nem tudom, hogy mit gondol a szlovák elnökség ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen, Orszán, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, üdvözlöm Önt a bizottságunkban. Nagyon jó, hogy itt van. Ami az antimikrobiális rezisztenciát illeti, ezekről a kérdésekről már sokszor beszéltünk Szeretnénk tudni, hogy egyetérte azzal a parlamenti véleménnyel, hogy tovább kell vinni a kutatásokat az antibiotikumok terén, és a betegek antibiotikumos felhasználásában. Azt is tudjuk, hogy nagyon sokan szenvednek koszorú ér betegségekben, szívbetegségekben. Ugye a transzsírsavak az egyik fő oka ezeknek a betegségeknek, ezekről még szó lesz majd a mai nap során is, ugye ami a táplálkozást illeti, ezzel kapcsolatosan is ugye a transzsírsavakkal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatosan a bizottsághoz nyílt levelet írtunk annak érdekében, hogy az Európai Unión belül ilyen fontos kérdést nem lehet csak a szubszidiaritás elvének megfelelően tárgyalni. Köszönöm. Most pedig Sever Pieri asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon büszke vagyok Hollandiára, és örülök neki, hogy itt többen megemlítették a holland elnökség eredményes munkáját. Örömömre szolgál, hogy a szlovák elnökség az általunk elindított munkát folytatni fogja. Grosztett asszony is említette, hogy nagyon sok dolog van, amit nyomon kell követni az élelmiszerbiztonság és más területeken is nagyon sok fontos kérdés merül fel, és a, arra is oda kell figyelnünk, hogy a kórházakban és máshol is megerősítsük az ellenőrzést. A holland részről nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a gyógyszerek elérhetőségének kérdésére. Nem lehet azt elfogadni, hogy a tagállamokban létező rendszerek egymással ne legyenek összehangolva. Európai Uniós szinten kell ezt a kérdést rendezni. Köszönöm szépen, de asszonyé legutoljára. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, miniszter úr. Nagyon sok minden elhangzott már, de vissza szeretnék térni az endokrin zavarokat okozó anyagok, anyagokról, anyagokhoz. Ezzel a témával kapcsolatosan megpróbálnak -e előre haladni, és milyen határidővel. Aztán ott van a WHO javaslata, amely szerint derogációt is lehet adni bizonyos kritériumok esetén. Milyen megközelítést próbálnak önök előtérbe helyezni? Köszönöm. Nagyon szépen, köszönöm, szépen. Miniszter úr, a szó. Long list of questions, and then... Nagyon hosszú list, a kérdések listája. Tessék, most megadom önnek a szót, hogy válaszoljon rájuk. Ešte raz eh, ďakujem pekne. Eh, Még egyszer nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Mikolásik úr által mondottakkal teljes mértékben egyetértek. Önök valóban nagy szakértelemmel dolgoznak, És mindez azt mutatja, hogy ha az egészségügy nincs is a mai témák között az első sorban, mégis nagyon fontos az állampolgárok mindennapi életére nagyon fontos kihatással van. Ezért ezek a témák, amelyekről most beszélünk, nem csak ma fontosak, hanem az, annak a szempontjából is, hogy jöv, a jövőben milyen lesz az egészségügyi állapot a, a hmm. polgároknak az Unióban. Szeretném először a transzsírokra vonatkozó kérdést megválaszolni. A decemberi következtetések alapján intézkedéseket fogunk hozni ezen a területen és meg fogjuk próbálni csökkenteni a transz zsírsavak fogyasztását. Értékelést fogunk végezni év végéig. A bizottság el fogja ezt végezni, és a nem fertőző betegségekről, mint ahogy említettem, Pozsonyban szeptember 20-án fogunk tartani egy konferenciát is. Ott a transzsírsavak fogyasztásának egészségre gyakorolt konkrét hatásairól is be tudunk majd számolni, és ezzel kapcsolatban konkrét határértékeket fogunk javasolni a transzsírsavak fogyasztását illetően. A nem fertőző betegségekről érkezett több kérdés is, a következőt tudom ehhez hozzátenni. Szerintem ez az egyik legfontosabb egészségügyi probléma ez az, amely a polgárok egészségi állapotára legkonkrétabban hatást gyakorol, nem csak ma, hanem az elkövetkezendő évtizedekben is ez lesz majd a helyzet ezért nagyon fontos, hogy az általunk hozott intézkedések is ezt vegyék figyelembe. A népesség előregedése is összefügg ezzel, illetve az is, hogy a krónikus megbetegedések, például a szív- és érrendszeri, az onkológiai megbetegedések, a diabéteses megbetegedések száma egyre növekszik. Ez pedig az egészségügyi költségvetésekből nagyon sok pénzt vesz el hogyha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor egyre több ilyen betegségben szenvedő ember lesz, és egyre kevesebb lesz az, aki aktívan szerepelni tud a munkaerőpiacon. És ezt nagyon fontos minden állami költségvetés kialakításánál is átgondolni. Az innovatív gyógyszereket támogatni kell, az ezekkel kapcsolatos kutatást is, de nem szabad elfelejtenünk a megelőzést sem, mivel a megelőzés nagyon fontos szerepet játszik. Az elhízás különböző, különböző okait is meg kell nézni, de a mozgáshiány az eh, helytelen életstílus, a szennyezett levegő ugyanúgy hozzájárul az elhízáshoz, mint a, hely, elhízáshoz, mint a helytelen táplálkozás. Tehát itt minden ilyen területen legelső sorban az aktív prevenció a fontos, a sportolás, az életstílus megfelelő kiválasztása, vitele, és természetesen a megfelelő táplálkozás is. Több kérdésben megemlítették azt, hogy nem írhatjuk elő mi az állampolgároknak, hogy mit tegyenek. A javaslatok nyilván arra vonatkoznak, hogy a cukor, a só és a transzsírok mennyisége legyen kevesebb, a javasolt egészséges élelmiszerekben. Lehet, hogy el kellene egy vitát indítani arról, hogy ezt lehetne jogszabályilag szabályozni. Nem biztos, hogy a jelenlegi elnökségnek ez a feladata, de lehetséges, hogy egy 15-20 éven belül lehet majd bizonyos határértékeket felállítani, mégpedig úgy, hogy a az ipart se lehetetlenítsük el, de ugyanakkor lehetővé tegyük azt, hogy a lakosság egészségesebben táplálkozzon. Ami a demenciát és az Alzheimer-t illeti, ezzel kapcsolatban is volt egy konkrét kérdés. Ezzel kapcsolatban több kezdeményezést is tettünk Európai Uniós szinten. A demencia prioritást élvez a programunkban is. Konkréta intéz, konkrét intézkedések vannak az Európai Bizottsággal együttműködésben. Például lesz egy konferencia, amely a harmadik évezred járványairól fog szólni. November 29-én Pozsonyban kerül megrendezésre. azt fogjuk megvizsgálni, hogy az életstílust hogy fogjuk, hogy tudjuk mindenféle eszközökkel javítani, azt tudjuk megnézni, hogy a kutatás, fejlesztés hogy tudjuk a kezelések javításának szolgálatába állítani. Ami a holland következtetéseket illeti, a holland elnökség munkáját, és a farmakológiai területen végzett munkájukat. A holland elnökség következtetései számunkra is fontosak, és örülünk annak, hogy sikerült konszenzusra jutni, és integrált megoldást találni több probléma területen is. Az együttműködés sok területen önkéntes, például a, az árképzés területén, illetve a különböző farmakológiai laboratóriumok együttműködése terén. Személyes véleményem szerint ez a probléma nagy divergenciához tud vezetni, hogyha minden tagállam csak a saját érdekeit nézi, Úgyhogy ezen a területen is föl kéne venni a harcot, és megegyezésre jutni, megfelelő eredményeket produkálni, amelyek lehetővé teszik, hogy a betegek minél jobb minőségű gyógyszerhez jussanak. Mi voltunk az első olyan állam, amely a gyógyszerekkel kapcsolatos referencia kérdését megoldotta, illetve kategorizálta a gyógyszertermékeket. Most azt elemezzük, hogy a drága gyógyszerekkel kapcsolatban a Koli indexnek egy második típusát hogy tudjuk bevezetni, hogy milyen paraméterek alapján tudjuk ezt definiálni. Ezen kívül az, az onkológiai páciensek problémáját is figyelembe vesszük, hogy ezzel kapcsolatban az innovatív gyógyszerek hogy alkalmazhatók meg kell próbálni olyan megoldásokat találni, amelyek minél több tagállam számára elfogadhatók, hogy a, a, ezek a gyógyszerek piacra kerülhessenek. És itt megint az árképzés problémája jön be. Én úgy gondolom, hogy a prioritás itt is az, hogy konszenzusra jussunk. Én az elnökséget vívő országot képviselem, meg fogok próbálni minden tagállammal beszélni. Személyes véleményem ugyanakkor az, személyes véleményemet is kifejezhetném, de én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy soros tanácselnökként minden ország véleményét én képviseljem, és egyeztésre egy, egyezményre jussunk velük. A 141-es rendelettel kapcsolatban a szlovák elnökség nem tervez lépéseket, illetve csak akkor tud reagálni bármire, hogyha a bizottság javaslattal él. A gyermekgyógyászati termékek ezzel kapcsolatban is kell, hogy legyen egy javaslat, egy terv, és ezekkel kapcsolatban is a klinikai vizsgálatok kérdése fontos. A gyógyszergyártók eh, eh, bizonyos nyomást gyakorolnak ránk annak érdekében, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályt is felülvizsgálják, de a az ezzel kapcsolatos első lépést szintén a bizottságnak kell megtennie, mert a bizottság javaslata nélkül mi nem tudunk lépni. Ami az endokrin disruptorokat illeti, ez is nagyon fontos téma számunkra, de ugyanakkor nagyon érzékeny téma is. a, a bizottság június 15-én nyilatkozatot tett ebben a témában. Ezzel kapcsolatban születtek, születnie kellett volna egy következtetésnek is, de ezt a tanács még nem hozta hivatalosan nyilvánosságra mi biztosítani tudjuk önöket arról, hogy ezt is a bizottság által tett két javaslatot meg fogjuk vizsgálni. Ami a glifozátot illeti, az inkább kollégám hatáskörébe tartozik a környezetvédelmi miniszter hatáskörébe. Az viszont természetesen számunkra is fontos, hogy a növényvédőszerek eh, használatát óvatosan kezeljük. Nem csak eh, egészségügyi szempontból, hanem hát itt egy közös kompetencia létezik, több minisztériumok közös kompetenciájáról van szó és természetesen az egészségügy területére is konkrét hatásokkal van. A karcinogér, illet, karcinogén, illetve mutagén hatások, illetve az ez ellen biztosított védelem. Ezt természetesen emelni kell. A szlovák elnökség számára is fontos prioritás ez. Az Európai Unió szeretné, hogyha a karcinogén és mutagén anyagok káros hatása ellen minél magasabb színvonalú védelmet tudnánk nyújtani az európai munkavállalóknak. A bizottság javaslatot is tett ezzel kapcsolatban. A szakértők jelenleg is egy nagyon bonyolult tanácskozási fázisban vannak, és szeretnénk minél előbb pozitív lépést tenni ezen a téren is. A bizottság e téren tett javaslatát mi minden esetre támogatjuk. Az oltás és az oltóanyagok kérdéséről, mindenek előtt a gyermekek oltásáról, az oltás, illetve az oltás hiánya tényleg nem egy tagállamban problémát jelent az Európai Unión belül. Az oltás bizonyos megbetegedések ellen tényleg immunitást ad, itt például a TBC-t is lehet említeni, ugyanakkor van más fertőző betegség, amelyet szintén oltással lehet megelőzni. A jelenlegi tagállamok hozzáállása tekintetében azt tudom mondani, hogy még mindig van 15 olyan európai tagállam, ahol nem kötelező a gyermekek beoltása. Ezzel a problémával is aktívan kívánunk foglalkozni, hiszen a az oltás elhagyása akár gyermekek halálozásához is vezethet. Ezért nagyon komolyan fogunk ezzel a kérdéssel foglalkozni. Nagyon sok oltás ellenes kampány folyik a tagállamokban. Nagyon óvatosak kell legyünk, vissza kell hoznunk a divatba úgymond az oltást, hiszen nagyon jó és fontos eszköze ez a fertőző betegségek elleni harcnak. És a, hogyha megfelel az átolt, átoltottság, akkor kevesebb lesz a gyógyszerhasználat, és akkor a gyógyszerekre is kevesebb szükség van. Az antibiotikumokkal kapcsolatban, illetve az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatban a tanács következtetéseket fogadott el arról, hogy további lépéseket tesz ezen a téren, a rezisztencia elleni kampányokon belül az amellett érvelünk, hogy az emberi és az állatgyógyászat közösen egy ilyen One Health, egy egységes egészségügyi hálózat keretében együttműködjön ezen a területen. A bizottság a tagállamoktól új cselekvési tervet kért annak, annak érdekében, hogy az antimikrobiális rezisztenciát visszaszorítsák. A tanács szintjén is kezelni fogjuk ezt a kérdést, többek között az informális tanácsi ülésen Pozsonyban. Az élelmiszerekben található hozzáadott anyagok, vannak olyan bizonyítékok, amelyek az, e, ezeknek az egészségre gyakorolt hatásait jól körülírják, és ez a jövőre nézve is nagyon fontos problematika. 2020-ig bezárólag az úgynevezett E-anyagok, tehát az élelmiszerekhez adott anyagok kérdését teljes mértékben tisztáznunk kell, mert minél egészségesebb táplálékot, élelmiszereket szeretnénk a polgárainknak biztosítani. Poc úr a komitológiára vonatkozó konkrét kérdést tett fel. A 726-os rendeletről mondottak közt kapcsán ezt már egy kicsit megemlítettem. É, beszéltem róla, hogy hogy szeretnénk intézkedni ebben az ügyben. A következőről van szó. Itt egy intézmény rendszeri probléma van ezt nagyon alaposan meg kell vitatni. A parlamentben tartott vita keretében is remélem, hogy sikerül majd pozitív javaslatokat találni, és segíteni nekünk abban, hogy pozitív irányban induljunk el, és így a bizottságot is egy kicsit aktívabb reakcióra késztessük. Itt ezek azok a problémák, amelyeket meg kell vitatnunk. Nagyon fontos, hogy konkrétan, érthetően beszéljünk, hogy a polgárok érdekeit képviseljük, és olyan megoldásokat találjunk, amelyek számukra is érthetőek, és jól fogadják őket. A médiáknak köszönhetően a polgárok sajnos nagyon sokszor olyan információkhoz jutnak, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. fontos, hogy az Európai Uniós szinten történő jó, pozitív intézkedéseket eh, re- reklámozzuk, és hogy azokat aztán tagállami szinten is megvalósítsák. Köszönöm szépen miniszter úrnak a soros elnökség programját, köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet és biztos, hogy az elkövetkezendő hat hónapban jól fogunk együttműködni. Berekeztem a délelőtti ülést, és 15 órakor folytatjuk a munkát az Envi Bizottságban. Köszönöm szépen még egyszer. Biztos vagyok benne, hogy jól fogunk együttműködni a szlovák elnökséggel. Köszönöm.